João Bergevin, DJ Markt. A meghívottunk a hamisítás és a hamisítás elleni osztály vezetője a DJ Marktban. Az ITRE úgy döntött, hogy erről a kérdésről a Jurival együtt ír egy közös vélemény a hetedik parlamenti törvényhozási ciklusban. Ugyanakkor a bizottságtól ez a javaslat egészen a ciklus végén érkezett, eddig nem tudtunk eh, ezzel kapcsolatban semmilyen munkát végezni. Tehát úgy, úgy döntöttünk, hogy az eddig, az elmúlt ciklus végi véleményt megtartjuk. Michel Rivázi a zöldek jelentéstevője, és így véli, majd ide ér, előbb-utóbb arról tájékoztatnak. Tehát Rivázi asszony még nincs itt. Őt nevezték ki, és az átmenet miatt kértük fel a bizottságot arra, hogy erről a kérdésről informáljon minket. Köszönöm szépen. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ebben a kérdésben megismerjük a bizottság véleményét és szeretnénk mi is a munkákat lehető legjobban elvégezni. Arra gondoltunk, hogy körülbelül 10 percben vezetné fel ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm én is, elnök úr. Jó reggelt kívánok, hölgyem és uraim. Próbálom betartani a 10 percet, de hogyha túllépném, akkor azért szóljanak rám. Jó, jó, mondja az elnök. A bizottság üdvözli azt a tényt, hogy az ITRE szakbizottság véleményt fog megalkotni ebben a témában. Úgy gondoljuk, hogy ez sokat tehet azért, hogy az innovációval kapcsolatos teljesítményünket javítsuk, a belső piacnak ez nagyon jót tenne. Mik is a kereskedelmi titkok? Röviden fogalmazva, hogyha elgondolkozunk ezen, elgondolkodunk a know-how-n, bármilyen cégről, társaságról, vállalkozásról is van szó, bármennyire kicsi vagy nagy ez, a, versenyképességük nagyban a know-how-juktól függ. Something which interests all industry. It is a very, uh, it's something which is at the heart, if you like, of the economy.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 The problem, um, so these very well uh, known in industry, the problem is that the threat, and I think it's very important that... Úgy vélem, hogy rendkívül fontos az, hogy uh, jogtalanul senki, nem, senki se jusson hozzá a kereskedelmi titkokhoz, vagy üzleti titkokhoz. A kereskedelmi titkokkal való visszaélések száma nő, ez egyértelmű. ezzel kapcsolatban már elkész, elkezdtük az előkészítő munkát, nyilván ezt is olvasták már, és az összes ipari ágazatot megpróbáljuk megkeresni, egy reprezentatív mintát venni, és azt láttuk, hogy a vállalatok 20%-ában volt ez gond, tehát az elmúlt évtizedben a vállalatok 20%-ánál volt az jellemző, hogy jogtalanul el akarták tulajdonítani üzleti titkaikat, 2012 és 2013 között ezek a bejelentések 18%-ról 24%-ra nőttek. Bel, belső, piaci, belső piaci oldalról az a gond, hogy a tagállamokban érvényes jogszabályokban bizony vannak hiányosságok. Ugye nyilván a jogorvoslat legfőbb fóruma tagállami szinten kéne, hogy megtörténjen. Jó lenne, hogyha a polgári jogban egyértelmű lenne, hogy pontosan mik is az üzleti titkok, sok tagállamban ez nem egyértelmű. Látható tehát, hogy nagyon fragmentált a jogszabályrendszer a belső piacon. Ahogy korábban is mondtam, mindennek az lesz a hatása, és ez nem csak a mi véleményünk, hogy a belső piac teljesítménye főként az innovációs potenciál és a növekedési potenciál nem ideális. Például a határa átnyúló tevékenységek is csökkennek ezáltal. Az EU-s cégek 40%-a mondja azt, hogy tartózkodnak attól, hogy más tagállamokkal ilyen partneri viszonyt építsenek ki, mert félnek attól, hogy üzleti titkaikat elsajátítják. Aztán a konzultációkat is folytattunk, és ott a válaszadók 50%-a mondta azt, hogy a tagállami jogszabályok eltérése visszatartotta őket attól, hogy kutatási fejlesztési tevékenységeket folytassanak egy másik tagállammal, vagy közösen egy másik tagállammal. Pedig a belső piacnak épp az lenne a lényege, hogy kiterjedjenek a tevékenységek az egész unió területére, és a lehető legjobb partnert találja meg minden cég, túllépén nyilvánvalóan a tagállami határokon. Nagyon fontos az is, hogy meglegyen a meglegyen az ideális, vagy meglegyen egy működőképes jogi védelem, abban az esetben, ha mégis hozzájutna valaki az üzleti, az üzleti titkokhoz, ez mindenképpen hozzájárulna ahhoz, hogy a kutatás fejlesztési feltételek javuljanak, és ezáltal nőne az európai vállalatok versenyképessége is. Egyébként a kereskedelmi vagy üzleti titok minden ágazatban megvan, tehát még ott is, ahol nem feltétlenül magas a technológiai know-how, például a franchise hálózatokban, ott is alapvetően a közös know-how működteti az üzletet. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy például az űrkutatási iparban nagyon sok kis beszállító van, és ezeknek a kis vállalatoknak bizony meg kell osztani az információt, tehát ilyen szempontból is fontos, hogy megfelelő jogbiztonságot tudhassanak maguk mögött. Nem a büntetőjogot kívánjuk harmonizálni, ezt szeretném leszögezni. A sárga nyíl arról szól, hogy rendkívül fontos az, hogy tájékoztassuk az embereket arról, hogy a jelenlegi jogszabályok még nem, fel, meg, nem megfelelőek. A TRIPS-szel egyébként teljes mértékben összefér a mi javaslatunk. A TRIPS is a TRIPS már 20 éve gondolt arra, hogy ez gond lehet, és a tagállamoknak ezeket a TRIPS elképzeléseket meg is kéne valósítani. Láthatjuk az ábrán, hogy mennyire fragmentált a teljesítmény. Nos, remélem, hogy egy ajánlás önmagában hatásos lett, ez remélhetük volna, de úgy tűnik, hogy mégis inkább egy irányelvre van szükség. az adó, illetve a jogalap a belső piacra vonatkozó jogszabályok, és az, mindennek az értelme, hogy a partneri kapcsolatokat lehessen javítani a különböző vállalatok között. Ez lenne tehát az indoklás. Hogy is néz ki az irányelv? Hát nem fogom ezt részletesen elmondani, mert látom, hogy már milyen sandál néz rám az elnök. A védelem ről van itt egy védelemről van itt egy ábra, de alapvetően az irányelv nem az üzleti titok védelméről szól, hanem arról szól ez, hogy ha valaki jogtalanul eltulajdonítja az üzleti titkot, akkor mi történik. Tehát először is definiálni, definiálni hogy mit jelent az üzleti titok. A TRIPS és egyéb nemzetközi erre vonatkozó jogszabályokkal összhangba kell ezt először is hozni, aztán meg kell határozni azt, hogy mi az, hogy jogtalanul eltulajdonít. Ezt láthatjuk itt az ábrán. Illetve még itt ö, van két kitétel, ezt láthatjuk a zöld mezőben. Mi nem jelent, mit jelent az, mit jelent, mi az, ami nem képezi a jogtalan eltulajdonítást? de elképzelhető például az, hogy két vállalat, két cég egyszerre fedez fel valamit, vagy egyszerre dolgoz ki egy innovációt, vagy egyszerre, de külön-külön dolgozzák ki a know-how-t. Ez természetesen kapcsolódik a szellemi tulajdonjog kérdéséhez, de nem exkluzív jogok ezek, nem kizárólagos jogok ezek. Aztán foglalkozunk még a kivételekkel is. Egy üzleti jog, ami például a közjó a közjavakhoz tartozik, milyen körülmények között lehet ezt, hogyan lehet ezt védeni, stb. stb. Ezzel is foglalkozik egy cikkünk. Definiáljuk tehát a hatályt, utána az irányelv arra úgy folytatódik, hogy mit lehet akkor tenni, hogyha jogtalanul eltulajdonítják az üzleti titkot, Tehát fontos tisztázni azt, hogy a, külön, hogy a know-how mikor része a terméknek, mikor nem, stb. stb. Aztán alternatív intézkedések, erről is van egy ábra. Az irányelv figyelembe veszi ezeket a sajátosságokat, egy bírónak négyféle lehetősége van az alternatív intézkedések eh, alkalmazására. Bírság kiszabása, vagy kártérítés, stb. stb. Ezek mind benne vannak az irányelvben. Nézzük a védő intézkedéseket. Itt eh, két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy nyíltan bíróság előtt egy, nincs olyan vállalat, amely perbe kezdene az üzleti titok jogtalan eltulajdonítása miatt, ennek nyilvánvaló okai vannak, senki nem akarja felfedni a titkot. Garantálni kell azonban azt, hogy az információ csere, a perben álló felek közötti információ csere bizalmasan történik, erre van egy megfelelő eljárás, tehát a bizalmasság rendkívül fontos része ennek a szövegnek, ez a nyolcas cikkben olvasható. A másik dolog, erről már többször beszéltem, ez nem egy kizárólagos jog. Nagyon odafigyeltünk erre, és nyilván a parlament fogja majd kimondani a végső szót, hogy megfelelő védzáradék, illetve védő intézkedések éljenek a arányosságra vonatkozóan, illetve a nem megfelelő felhasználásra vonatkozóan. Tehát két év elteltével például egy vállalat nem perelhet be valakit azért, mert az üzleti titkát felfedte, vagy eltulajdonította. Gondoljunk például arra az esetre, hogy egy korábbi alkalmazottja egy cégnek saját vállalkozást alapít, és a eredeti vállalkozás üzleti titkát is felhasználja. Ilyenkor, eset, ilyenkor általában az anyacég válik a legmegbízhatóbb partnerévé az új cégnek, jó esetben, de elképzelhető az is, hogy az anyacég szeretné bizonyos idő elteltével meg ellehetetleníteni az új cég munkáját. Ezért gondoltuk azt, hogy idő határa van szükség, tehát amikor egy vállalat tudatában van annak, hogy az üzleti titkák mások használják fel, akkor szerintünk a két éves időtartam megfelelő és elégséges idő ahhoz, hogy a jogi procedúrát elindítsák. Aztán eljárási véd, védelmi lehetőségekre is gondoltunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy az üzleti jogokat a határon túl is jobban védjük, ezáltal hatásosabbak lesznek a kutatás fejlesztési együttműködések, illetve az innovációs együttműködések a vállalatok között. És fontosnak tartom, hogy a bizalmas jellegű információkat megfelelően lehessen kicserélni a határon túl, ezáltal, ezáltal versenyképesebbek lesznek a vállalatok, és ez jót tesz a belső piacnak is. A konzultációval kapcsolatos, esem, kapcsolatos vizsg, vizsgálatunk eredményét itt láthatják. Ennyit szerettem volna mondani, és egyébként itt hagyom majd a szlájdot is. A KKV-k, és hadd mondjam előtt, mert 20 éve foglalkozom a belső piac politikával, a KKV-k nem nagyon szeretik az új jogszabályokat mert azt látják, hogy ezáltal csak a bürokrácia bonyolódik, stb. A KKV-k ugyanakkor ezen a területen szeretnék, ha lenne egy EU-s jogszabály. A kérdés csak az, hogy ez biztos, hogy EU-s jogszabály kell -e, hogy legyen. Még egy dolog, amit nem titkolnék. Ha megnézzük az adatokat, akkor azt látható, hogy a polgárok már ennyire nem érdeklődnek ez, ez iránt, erről nyilván lesznek még kérdések. A válaszadó polgárok azt mondták, hogy ők, nekik maguknak is vannak üzleti titkaik, úgyhogy valószínűleg itt egy félbeértésről van szó. De ezért is fontos, hogy megszülessen ez a jogszabály, hogy vitatkozzanak erről itt a parlamentben, tehát hogy mindenki pontosan tudjon, tudja, hogy miről van szó. Mi úgy véljük, hogy a jogszabály tervezet megfelelően kiegyensúlyozott, de majd önök is ezt eldöntik. Megköszönöm szépen szakértőnknek, és most következnek a frakciók képviselői. Rivazi Michel Rivazi a zöldektől. Monsieur le Président, et merci de, de cette présentation. Köszönöm ezt az előadást Elnök úr, teljesen egyértelmű, hogy itt az illegális üzleti titkok feltárását akarjuk megakadályozni, illetve bizonyos reparatív intézkedéseket lehetővé tenni a definícióval kell először foglalkoznunk, mi az üzleti titok, mert önök azt mondták, hogy három dolgot tartalmaz, bizalmasnak kell lenni az információnak, kereskedelmi értéke kell, hogy legyen, és az üzleti titok birtoklója megfelelő, észszerű okkal kell, hogy rendelkezzen, hogy ezt a bizalmasságot megőrizze. Azt gondolom, hogy ez egy eléggé tág definíció, ami interpretációs lehetőségeket tesz lehetővé, és bizalmat, bizonytalanságot szül. Én máshogy máshogy közelíteném meg a dolgot. Én inkább a kivételekre koncentrálnék arra, hogy mi az, ami nem titok, például ami a környezetet, illetve az egészségügyet, a közegészségügyet érinti. Ami Innentől kezdve ugyanis az önök, alapja, az önök elve alapján a kereskedelmi titkok azok mind titkosak lesznek, e, észszerűtlen okokból kifolyólag is. Tehát az üzleti titok definíciójával nekem komoly problémám, problémám van a e, szellemi tulajdont már a szabadalmi jog eléggé erősen védi. E, egy európai egységes szabadalmat hozunk létre, Eh, amennyiben eh, egy eh, cég valamit gyárt, akkor ott van a szabadalom, hogy megvédje a, akár a know-how-t is. Az üzleti titok az a Amerikában létezik, a mi jogunk azonban a szabadalmat kellőképpen védi, illetve know-how-t is kellőképpen védi, és a gyakorlatilag a jogalkotókat lehet felhívni arra, hogy az esetleges lyukakat befoltozzák. Ez a vállalkozásoknak eh, lehet egy feladat. A szabadalom eh, már most arra készteti a vállalkozásokat, hogy a, befektessenek a eh, fejlesztésbe, és nyilvánvalóan az is fontos, hogy engedély nélkül ne lehessen ezt eh, utánozni. Tehát az szükséges innovációt támogatjuk. Az üzleti titokkal szemben a szabadalom az gyakorlatilag úgy védi az innovációt, hogy eh, meg lehet azt osztani. A monopólium eh, ennek ellene megy. Hogyan lehet azt elfogadni, hogy a konkurens adott esetben ne fejleszthesse tovább, ne férhesse hozzá, és ne végezhessen további innovációt. A, az üzleti titok nem szabad, hogy e, e, betöltse az esetleges szabadalmi problémák helyét. Itt egy társadalmi szerződésről is e, szó van. A szabadalmi rendszer nyilván nem tökéletes, és javítani kell, de az üzleti titok rétege sem a társadalomnak, sem a KKV-knek nem jó. Amikor én az önök felmérését nézem, eh, akkor eh, ami az üzleti titkot illeti, ott eh, igazándiból a polgárok járnak rosszul, a, például a környezetvédőket a gyakorlatban is sújthatja E, és e, nem hagyja érvényesülni a bizonyos jogokat, e, a, például az egészséghez való jogot, amiről a karta beszél. Az üzleti titkok, üzleti titkok nyilvánosságra hozatala közegészségügyi okokból, vagy egyéb közérdekből valójában egy fontos dolog a polgárok védelme szempontjából, illetve az innováció előmozdítása szempontjából is. Nézzük eh, a Nézzük a palagázot. Az amerikai sajtóból tudjuk, hogy az amerikai vállalatok nem akarják azt a koktélt velünk megosztani, amelyel a kitermelés folyik. Ez üzleti titok ugyanis. A REACH-hez kellene tenni egy olyan toldalékot, amely kötelezővé teszi a koktél tartalmának nyilvánosságra hozatalát, mert abban mérgező anyagok is lehetnek az üzleti titok nekem tehát nem tetszik, mert nem elég jól definiált, nem tudjuk, hogy mi van ténylegesen mögötte, és vannak olyan vállalkozások, amelyek ezt fel fogják használni annak érdekében, hogy megtagadják az információt a lakosságtól. Emellett a társadalom, a tudás alapú társadalom ellen is hat a bizalmas információ, mert visszafogja a társaságok versenyképességét és innovációs képességét én nekem kétségeim vannak. Kérem, asszonyom, hogy kezdje összefoglalni, amit mondani akar, mert már több mint öt perce beszél, figyelmezteti az elnök. Nagyon sajnálom. Befejezem, nem soká, elnök úr a transatlanti szerződést már most átjárja az üzleti titok. Láttam ezt a fogalmat benne. Jó lenne tudni, hogy miről is szó. Én sajnálom azt, hogy a, az európai érdekekkel ellentétes érdekek vezetik a tárgyalásokat. Nem látom az értelmét egy olyan szövegnek, amely nem védi meg az innovációt. Amennyiben a hatást nézzük, nem találtam meg azokat az érveket, amelyek bebizonyítják, hogy ezzel az irányelvvel fogjuk előmozdítani az európai innovációt. Köszönöm elnök asszonyom, most pedig az Shadowknak adom meg a szót, Patricello úr az EPP nevében. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. A tudomány és az innováció területén Európa az élen jár, és valószínűleg a globális vezető szerepet is magáénak tudhatja be. Ezért javítani kell azokat a körülményeket, amelyek között a vállalkozások innovatív tevékenységet végeznek. Ez azt jelenti, hogy védeni kell a tudásba, innovációba történő befektetéseket, és az egységes piac töredezettségét megakadályozni, mert csak így lehet az innovációt erősíteni, hogy vonzóbb legyen Európa. A szellemi tulajdonjogok az innováció egy fontos elemét képezik, hiszen az, innova, az innovátoroknak azt biztosítják, hogy az elvégzett munkájuknak az eredményét ők élvezhessék, és természetesen a megfelelő ösztönzőket is jelentik, arra vonatkozóan, hogy az különböző innovatív tevékenységekbe befektetők befektethessenek a kereskedelmi titkok, például gyártási folyamatok, ahol ugye bizonyos anyagok vannak, bizonyos technológiák, amelyeket még nem szabadalmaztattak, tehát ilyen üzleti információk tulajdonképpen kiegészítő eszközei annak, hogy az intellektuális tulajdon, az intellektuális vagyon gazdagodhasson. Ez a tudásalapú gazdaság motorja. Tehát ezek a fajta információk stratégiai fontosságúak a növekedés szempontjából, a versenyképesség szempontjából. Tehát, hogyha nem megfelelő vagy hiányzik ezeknek a védelme, akkor negatív hatása van mindennek a cégek innovatív stratégiájára nézve. A globalizáció, illetve az, hogy az ellátási lántok, láncok szabványosodnak, kiszolgáltatottá teszi őket a csalás, illetve az adatok lopása ellen, és ebből az következik, hogy szükséges további és harmonizált védelmet nyújtani az egységes piacon belül, ahol sajnos jelenleg a keretek nagyon töredezettek, az módszerek, a különböző módszerek, amelyeket alkalmaznak, tulajdonképpen nem ösztönzik az áldozatokat arra, hogy segítséget kérjenek. Tehát harmonizált kereteket létrehozni és a know-how-t védeni azt jelenti, hogy garantáljuk az európai vállalkozások versenyképességét és segítjük az ő fejlődésüket. Köszönöm szépen, elnök úr! Most pedig a szocialisták nevében az árnyékelőadónk következik, Werner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Különösképpen a kisvállalkozások számára és az induló vállalkozások számára lehet fontos, hogy a kereskedelmi titkaikat, üzleti titkaikat meg tudják védeni. De sajnos egészen idáig nem sikerült ezt a védelmet hatékonyan biztosítani számukra. A nemzetközi esedés, a globalizáció, az outsourcing, azaz ugye a, a tevékenységek kihelyezése, mind-mind oda vezetett, hogy tulajdonképpen a jogi keretek nagyon töredezetté váltak, és nem ösztönzik igazából a cégeket arra, hogy határokon átnyúló együttműködési, kutatási projektekben vegyenek részt. És éppen ezért szerintem nagyon jó ötlet az, hogy Európában megteremtsük a jogbiztonságot ezen a téren. Nos, még egy-két felvetés amely, olyan pontokról, amelyeket szerintem még alaposabban meg kéne vitatnunk. Először is ez az irányelv azt hiszem nem adhat tiszta lapot, üres lapot mindenkinek a kezébe, hogy a fogyasztó kárára onnan lopkodhassanak gondolatokat, ötleteket, ahonnan akarnak. Tehát ez nagyon fontos elmondani, tehát mindenkinek be kell tartani a jogszabályokat. A másik dolog pedig, hogy javasolták a kereskedelmi titoknak egyfajta meghatározását, szerintem erről a definícióról még el kellene gondolkodni valamint a kereskedelmi érték fogalmát is alaposabban átgondolhatnánk. És még valami, ami a munkavállalókat illeti fontos, hogy a munkavállalók fordulhassanak valahová, valakihez, akiben bíznak, például a szakszervezetekhez, vagy valahová fordulhassanak, hogyha ellenük eljárást indítanak, mondjuk ilyenfajta szabálysértés miatt és felmerül itt a személyes adatok feldolgozásának kérdése is, amelyre az adatvédelmi jogszabályok kell, hogy vonatkozzanak. Tehát az usa mindenképpen fel kell szólítani, hogy a kereskedelmi titkokra vonatkozó jogszabályokat vonja be a TTIP-be, eh, ahelyett, hogy minden csak úgy hagy, ahogy az van. Ezek voltak a lényegi pontok szerintem, amelyeket érdemes átgondolni, és örömmel várom az együttműködést Rivázi asszonynal. Köszönöm. Very much, madame, for... Köszönöm. Következő hozzászólunk alelnökünk, Petersen kollega, ugyanis ő fog beszélni Philip de Bakker helyett öné a szó. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak ezt az előadást. Nyilván egyetértünk ennek a javaslatnak a célkitűzésével, amely a jogalkotás harmonizációjáról szól, és valóban az irányelv mutatkozik erre a legjobb módszernek, mert a jogrendszerek Európában eltérnek egymástól. Abban is egyetértünk, hogy az innováció a növekedéshez, a munkahely teremtéshez szükséges, az innovációba való befektetéshez a cégeknek viszont biztosnak kell lenniük abban, hogy az innovációjukat megvédik, ami új termékekhez ez új innovációhoz, új befektetésekhez is vezet. A KKV-k gyakran nem tudnak róla, vagy nem eh, rendelkeznek egész eszkö, eh, eh, megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy megvédjék a szellemi tulajdonukat, illetve az innovációjukat. Amennyiben most sikerül a jogbiztonságot megvédenünk, és minimális védelmet tudunk biztosítani a cégeknek az egész EU-ban, akkor ezt támogatni tudjuk. Két kérdésem van a bizottsághoz a hetes cikknél. Szeretném tudni, hogy mi az érvelés a az egy vagy két éves jogi fellépési korlátozással szemben. Miután tehát rájönnek, hogy, hogy jogtalanul használták fel az üzleti titkot, miért egy-két évben korlátozzák, nem pedig hatban, mint a bizottság eredetileg javasolta a bírósághoz fordulást. Amennyiben a bíróság is megítéli a jogsértést, akkor ott van a kompenzáció lehetősége Eh, hogy milyen jogdíjat kell fizetni a jogsértőnek. El tudná mondani nekem, hogy ki fogja meghatározni, hogy milyen jogdíj, eh, és hogyan határozzák ezt meg? Köszönöm, kollega, mondja az elnök. Eh, egy további megjegyzésem van, Sander asszonytól öné a szó. Merci. Köszönöm, elnök úr. Én, mint a kollégák, úgy gondolom, hogy eh, a, az adatok védelme és a tudás védelme a vállalkozások számára rendkívül fontos. Úgy gondolom, hogy a nagyvállalkozások a kisebbeknél sokkal jobb eszköztárral rendelkeznek, éppen ezért én a KKV-kra szeretnék koncentrálni. Most ezek nem nagyon tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak egyáltalán arra, hogy megvédjék az adataikat. Itt a szabadalmakról is beszéltünk, nem tudom, hogy a szabadalom alkalmas-e a KKV-k számára, mert drága, bonyolult, fordítást igényel, stb. Én a magam részéről egy stabil jogi alapra szavaznék, amely, és ez még fontosabb, a KKV-k számára is érthető és hozzáférhető. Emellett azt gondolom, hogy érdemes lenne elgondolkozni azon is, hogy a KKV-kat segítsük az innovációban, nem csak a termékeik innovációjában, hanem a saját rendszereik, védelmi rendszereik kifejlesztésében is. Uh, uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Egyéb Érdeklődő, ki szeretne még hozzászólni? Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül fontosnak tartjuk az üzleti titok megfelelő védelmét, főleg a kis a KKV-kra gondolok. Egy valódi politikára van szükség, ami a szabadalmat és a szellemi tulajdonjogot védi. Ezzel kapcsolatban tehát jogszabályokra van szükség, Ugye a TTIP-el párhuzamosan folyik ez a munka. Hogyan lehet a két dolgot összeegyeztetni? Hogyan lehet megfelelően kiegyens, vagy hogyan lehet megfelelően egyensúlyt teremteni a kereskedelmi és megfontolások, illetve a védelem között. Ugyanakkor persze védeni kell a fogyasztókat is. Well, thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm ezt az észrevételt. Most az Európai Bizottság képviselőjének, Jean Bergvin úrnak adom meg a szót, kérem válaszoljon. Uh, thank you, Chair, and I, I know I took too much time over. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy örömmel fogok uh, a képviselőkkel, asszisztensekkel bármikor beszélni, hogyha kérdéseik vannak. De akkor most összefoglalóan a definíció, franciául is mondhatom ezt. Az előadásom elején már említettem ezt a definíciót, hogy miről van szó, benne van a szövegben pontosan, hogy mi nem ez és mi ez, és elnézést, hogy az angol terminust használom, ugye a jogtalan megszerzése az adatoknak, ez is szerepel a szövegben. Megvannak egyébként a jogi kötelezettség az adatok szolgáltatására, és a, a szöveg nagyon világosan fogalmaz, hogy ezeket a jogi kötelezettségeket, hogy be kell tartani, nem lehet felhasználni azt a tényt, hogy mondjuk üzleti információról van szó, arra, hogy ne szolgáltassanak információkat, tehát a környezetvédelmi egészségügyi területen ez megnyugtató. Én készen állok arra, hogy önökkel erről tovább beszéljek, csak azt akartam mondani, hogy a definíció szerintem nagyon világos, és megérkeztünk oda, amit szerettünk volna elérni. A második dolog, mert nagyon kis idők van, ami a szabadalmakat illeti. Tehát akkor a, a szabadalma kérdésére válaszolok. Erről is beszéltünk másokat. Mit tártunk fel? Az üzleti titkok tulajdonképpen kiegészítik a szabadalmat. Mondok egy példát lehet, hogy az összes szabadalom mondjuk egy repülőmotorjára megvan, de kell hozzá a know-how. Tehát ez az információ csere a különböző szereplők között eszenciális, tehát életbevágóan fontos ahhoz, hogy mondjuk ez a repülőgép működni tudjon. Ez csak egy példa. Még valami, amit már sokan mondtak, nagyon sok vállalkozás, a KKV-k nem rendelkeznek olyan innovációkkal, amelyek szabadalmaztathatók, viszont rengeteg energiát befektettek már a munkába, és ezt nevezzük üzleti titoknak, de mondom még egyszer, hogy ez nem exkluzív jog, valaki vehet egy terméket, mondjuk átalakíthatja, és akkor tessék, azt mondhatja, hogy üzleti titok, a szöveg az nagyon világosan fogalmaz, és azt mondja, hogy erre van lehetőség, szerintem ezt is fontos elmondani. Mhm. Jó, letelik az idő, figyelmezteti az elnök ura hozzászóló, tehát gyorsabban. Ami Peterson úrnak válaszolok, tehát ami a két évet illeti, miért két év? Szerintünk a két év az elegendő időtartam. Ne felejtsék el, hogy a két év az akkor kezdődik, amikor a cég feltárja, hogy igen, ezt a titkot valaki megszerezte. Tehát jogi lépéseket tudnak tenni két év, a két éves időtartamon belül. Miért csak kettő? Megvan itt a kockázata, hogyha ez tovább megy, mint két év, akkor az érintett cég az megakadályoz egy folyamatban lévő innovációs folyamatot igaza van, mindenkinek más a véleménye, de mi határozottan azon az állásponton vagyunk, hogy a két év az elegendő időtartam. Készen állunk arra, hogy önnel még ezt részletesebben megvitassuk. Azt hiszem, elnök úr, akkor majdnem mindenre válaszoltam, még egy felvetés volt, ugye, a kompenzáció, tehát hogy ez, ezt hogyan kívánjuk megoldani. Például a jogdíjak lennének az egyik lehetőség, és Debecker úr kérdezte, hogy ezt az kihatározza meg. Hát a bíró dönt erről. Persze erre mondhatják, hogy ez nagyon könnyű megoldás, de valóban esetek félként kell dönteni erről. És a legutolsó Szander asszony ugye említette, hogy a KKV-k esetében, hogy, hogy ezek sokkal fontosabbak ezek a dolgok, hadd mondjam még egyszer, hogy az irányelvben nagyon jól kifejlett értékelő és monitoring folyamat szerepel, a KKV-knak nagyon jó gondolataik vannak, és ők, nekik arra is szük, nekünk arra is szükségünk van, hogy jobb információkkal rendelkezzünk, illetve hogy a KKV-k több információval rendelkezzenek erről a jogi keretről. Remélem, hogy az összes kérdést megválaszoltam. Igen, mondja az elnök úr, nagyszerű, akkor ebben egyetértünk. És megköszönöm, hogy eljött. Utolsó záró megjegyzésként szeretném az előadónak átadni a szót, Rivázi asszony következik, hogy legyen szíves foglalja össze a most elhangzott eszmecserét. Parancsoljon! Ha meg tudná ezt tenni, és esetleg nemi következtetést levonni, a felvetésekre választ adni, parancsoljon. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Eh, köszönöm, hogyha én itt most eh, szintetizálom, összefogalom ezt a vitát, akkor érthető, mindenki számára érthető definícióra van szükség, mert alapvetően ugye a különböző tagállami jogszabályokat kellene harmonizálni egy irányelvnek. Eh, úgy hallottam önöktől, hogy ez az innovációnak jó, illetve a KKV-knak jó, még ha nem is szabadalomról van szó, mert a technikai részt lehet szabadalommal védeni, de ez növelni fogja a versenyképességet, mondják örök. És lesz egy vita arról, hogy a növekedés, illetve innováció, kkv innovációja áll-e az érdeklődésünk homlokterében, vagy pedig a nagyvállalatok esetleg más célra fogják ezt felhasználni. Én azt gondolom, hogy ezt a vitát folytatni kell az árnyék előadókkal. Hogyan lehet javítani ezt a az irányelvet. Amikor olvastam az irányelvet, nehéz volt megértenem ezt, mert vannak már most eszközök, és nem látom igazán a hozzáadott értéket, tehát azt gondolom, hogy itt egyfajta népművelésre van szükség, e, és e, meggyőzni bennünket arról, hogy hogyan fogja ez az irányelv a KKV-kat segíteni. Tehát én azt szeretném, hogyha minden árnyék előadó egy jobb szöveg érdekében együttműködne velem. Köszönöm. Thank you very much, madame. Köszönöm, asszonyom. és köszönöm Jean Bergevin úrnak is a Markt főigazgatóságról, hogy eljött hozzánk, és elmondta nekünk, hogy miről szól ez a fontos javaslat a az üzleti titok, a nem nyilvános know-how és üzleti információk, üzleti titkok jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelem témáját. Köszönöm azt, hogy eljött hozzánk, és nyilván majd a jövőben is együttműködünk. Köszönöm. The next topic. Következő napi rendi pont, mint ahogy önök is tudják, az elektronikus szavazás, tehát gépi szavazás lesz. Van még 4-5 perc 10 óráig, és megvárjuk az előre bejelentett időt. 10 órakor kezdünk szavazni. Fontos témáról szavazunk, az Európai Unió 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz. Köszönöm. Uh, having three minutes time, I will inform you about uh, the feedback. Feedback. Szeretnék beszámolni arról, hogy mi történt a tegnapi koordinátorülésen. A koordinátorok következő döntéseket hoztak. Először is egyszerűsített eljárással meghozott jelentések, vagy elkészített eljárások, GNSS egyezmény Marokkóval, illetve tudományos együttműködési megállapodás Ukrajnával. Az elnök lesz majd a jelentéstevő, ebben megegyeztünk. Aztán elkezdem, hogy jelentések. Családi vállalkozások Európában néppárt kapja. az alapvető fémeken alapuló fenntartható európai ipar, a szocialisták kapják, aztán az ALDE kapott egy zöld akciótervet KKV-knak, illetve a GUE kék gazdaság. Milyen vélemények születnek, az ALDE kapta a hulladék irányelvet, az ECR pedig az erdőgazdálkodási stratégiát. Egyéb döntések, először is, ITRE delegációk és meghallgatások 2015-ben. Ezeket majd eljutatjuk önökhöz. Második döntés, Pétersen úr, az alelnök lesz a gender mainstreaming téma szakértője ezentúl. Ő lesz a jelentéstevő ebben az ügyben. Harmadik döntés. A Galileo intézményközi panel ítrés tagjairól is döntöttünk. A COP20-as klímaváltozással foglalkozó konferencia előkészítő munkálatairól döntöttünk, tehát ezt együttesen fogjuk megtenni az NV szakbizottsággal, folytatjuk az eddig elindított gyakorlatot. Az erről szóló tájékoztatót meg lehet találni, vagy a dossziéban, vagy az interneten. Minden elérhető. A biztos meghallgatások, a biztos jelöltek meghallgatása. Szeptember 29-e és október 7-e között zajlanak majd le a meghallgatások, és hadd mondjam el, hogy az ITRE már a kezdeti meghallgatásokon is ott kell, hogy legyen, tehát az egész időszak alatt ott kell lennünk. Hat napról van szó, 29-a, 30-a, 1-e, 2-a, 6-a és 7-e. Tehát hat napon is ott kell lennünk a meghallgatásokon. Hat nap, hat meghallgatás, minden nap egy meghallgatás, ahol vagy illetékesek vagyunk, vagy részleges illetékességünk van. Tehát hét esetben kell részben együttműködnünk a értékelő, a kiértékelő levél megszerkesztésében. Sok munkák lesz. Aztán van három fontos meghallgatás, ahol társult bizottság vagyunk, űr kérdések, vagy a űrpolitika, vagy a digitális belső piac, itt társult bizottság vagyunk. Mondom űrkutatás, űrpolitika, csak példának mondom, és digitális belső piac. Összesen tehát kilenc meghallgatáson vagyunk érdekeltek hat nap alatt. Tudja ehhez hozzáteszem Timmermans úr meghallgatását, aki az első alelnöke az Európai Bizottságnak, az ő meghallgatására a plenáris teremben kerül sor. Az összes frakció vezető jelenlétében. Összesen, tehát tíz meghallgatásról beszélünk, tízről, hat nap alatt. Mással nem is fogunk foglalkozni jövő héten, vagy ebben az időszakban. Erre koncentrálunk. Jó, most elérkezett a szavazás ideje. Kezdjük meg a szavazást. Mindenkinél Nyilván itt van a kártyája. Be lehet rakni a nyílásba. Akkor kezdjünk. Témák. Az Európai Unió általános költségvetése, a 2015-ös 2015-ös pénzügyi évre összes szakasz. 26 módosító érkezett, ennyit terjesztettek be. Most pedig szavazni fogunk. Az árnyék jelentéstevők is ebben állapodtak meg, hogy ma szavazás lesz, akkor térjünk rá a szavazásra. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Hetes módosító. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 8-as módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 12 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 19 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 24 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 26 mellett. szavazunk erről gépi úton, mert az a szabály, hogy legalább két dologról kell elektronikusan szavazni, kettőről hat szavazunk már éppen. Megnyitom a szavazást. It's not enough one vote. Egy, egy nem elég, nem elég csak a végsőt géppel szavazni. Miről szavazunk, elnök úr, kéri az, kérdez egyik képviselő. Lezárom a szavazást. Ki kérdezte ezt? Mr. Chairman. Number 26, number 26. 26-os, 26-osról szavazunk, elnézést. Elnézést. Bocsánat, hogy géppel szavaztatom önöket. Ügyrendi kérdés, elnök úr. Miért nem szokott fölnézni? Amikor nem elszavazunk, akkor nem szokott fölnézni. Ennek van valami oka, hogy mikor néz föl a papírjából, és mikor nem? Meg tudom magyarázni, hogyha az emberek 95%-a mellette szavad, akkor én úgy jósolom, hogy nem lesz több mint 5% aki ellene van. Ez világos? Elég jól tudom ezt fölmérni. Ezen nincs más lehetőség. hogyha nem ennyire egyértelmű, akkor mindig megvárom a legvége, mindig megvárom a vége. Ez elég, ez elég magyarázat? Lezárom a szavazást. Elnézést, két szocialistával többen, szocialistákban kettővel több a szavazat, egy néppártival több szavazat. Bocsánat, bonyolult az egész. Ilyen többét nem fordul elő, lezárom a szavazást. 26-osról szavaztunk. Most pedig az teljes véleményről lesz záró szavazás, gépi úton megnyitom a szavazást. Lezárom. Jó az eredmény. Ötvenen szavaztak mellette, öten ellene, és volt egy tartózkodás. Köszönöm szépen, ennyi volt. Now we go to the point number... Jön a kilences és a tízes napi rendi pont együtt fogjuk ezeket megtárgyalni. A levegő minőség és az ipari kibocsátások kérdése. Két nagyon fontos javaslat a bizottságtól. Marian Venin asszony fogja ezt az Európai Bizottság részéről elő, előadni. Yes. Well, we should vote everything electronically because we are too early. Legközelebb mindenről géppel szavazunk, mert itt túl gyorsak voltunk. Még nincs itt a bizottság képviselője. Akkor megvárjuk. Mi hibánk, úgyhogy várunk. Túl szervezettek voltunk, túl jól szervezettek. Okay. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Uh, Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kezdjük el. Tehát a, az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentése és a 2003-35 LK irányelv módosítása, ez a 9-es pont, és a 10-es napi rendi pontunkat is egyben tárgyaljuk a tízes napi rendi pont a közepes tüzelőberendezésekből származó egyes szennyezőanyagok levegőbe történő kibocsátásának korlátozása. Mind a két napirendi pont, mind a két téma nagyon-nagyon fontos, és nagyon-nagyon fontos rendelet. A bizottság beszámolóját, előadását Benin, Marianne Benin fogja tartani, az Európai Bizottság részéről. És ha megkérhetném Önt, hölgyem, hogy 15 perces időkeretet próbáljon betartani, mert ugye két dossziét tárgyalunk, és akkor utána meg tudjuk kezdeni az eszmecserét, úgyhogy akkor át is adom önnek a szót. Köszönöm szépen mindenkinek, jó reggelt kívánok! Az elnök úr már bemutatott engem, én a Környezetvédelmi igazgatóságban az életminőségért, vízminőségért felelős igazgató vagyok, és a tiszta levegő csomaggal kapcsolatos javaslatainkat szeretném önöknek bemutatni, illetve a dokumentumokat, amelyek a amelyek ide vonatkoznak. A levegő minősége mindig nagyon fontos ügy volt az Európai Unión belül. A 70-es években nagyon sok légszennyezés történt, és amikor a bizottság úgy döntött, hogy most már jogszabályokra van szükség, akkor sikerült a szennyezés mértékét csökkenteni, majd nem sokára erre részletesebben kitérek, de még mindig komolyan küzdünk ezzel, és a hetedik Európai Környezetvédelmi Cselekvési Programban olyan levegőminőségi értékeket tűztünk ki célul, amelyeknek nincsen jelentős negatív hatása és kockázata az emberi egészségre, illetve a környezetre nézve. Önök előtt vannak a diák, és a bal oldalon a grafikonon láthatják, hogy 1990 és 2010 között komoly előrelépést sikerült elérni a szennyező anyagok számában, a szénmonoxid, a NOx és a SOx kibocsátások mértéke csökkent, viszont a levegőrészecskék esetében nem sikerült ilyen jó eredményt elérni. Ha megnézik a jobb oldali részét ennek a diának, akkor azt látják, hogy vannak még pozitív fejlemények. A növekedés és a légszennyezést, a növekedést és a légszennyezést sikerült szétkapcsolni, tehát lehet úgy növekedést megvalósítani, hogy közben nem szennyezzük a levegőt, és ez egy nagyon jó kiinduló pont. Attól függetlenül, hogy ezt a jó eredményt elértük, még mindig vannak fennálló problémák Európában, és ezeket láthatják a következő dián. Szerintem ez a dia nagyon jó áttekintést ad arról, hogy mennyi problémánk van, és milyen súlyos ez a probléma, illetve hogy hol vannak a legpersisztensebb problémák, az NO2, illetve az ózon, komoly gondokat okol. Ugye tudják, hogy az ózon hogy alakul ki, az, a NOx kibocsátások súlyos szerepet, komoly szerepet játszanak ebben az ózon szintek alakulásában, és lehet látni, hogy ezzel a két szennyező anyaggal, ezeknek a kibocsátásával még komoly problémánk van. Bizonyára mindenki emlékszik az ózon vészhelyzetekre, Belgiumban is volt ilyen ózonriasztás az elmúlt években. A kép alján lehet látni a környezetvédelmi hatásokat. Az eutrofizációra gondolok itt, és az EU területének igen nagy részét érinti ez a kockázat, az eutrofizációs kockázat. Nos, ezekkel a problémákkal nézünk szembe, és egy komoly akadályjal találjuk is, találjuk is magunkat szemben. Mit mond a jogszabály? Azt, hogy a levegőminőségi limiteket 2015-re el kell élni. Hát sajnos ez szinte teljessége lehetetlen a jelenlegi levegőminőségi tiszta levegő csomaggal. Azt mondtuk, hogy ezeket a határértékeket legkésőbb 2020-ra kívánjuk elérni. A kérdés tehát az, hogy milyen lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy 2020-ra el tudjuk érni ezeket a határértékeket. Egy elemzésről beszámolhatok, amelyből kiderült, hogy vannak földrajzi problémák, tehát vannak regionális és helyi hatóságok számára még fennálló feladatok, például a városi területeken, városközpontokban és így tovább, ott helyi szabályozásra van szükség, ezt nem lehet EU-s szinten megoldani, nem lenne értelme Európai Uniós szintű jogszabálynak. Viszont van egy olyan probléma, amely mindenütt felüti a fejét, és nagyon komoly, és ezt az európai szinten kell megoldani. Ez pedig a személygépkocsik kibocsátása, a dízel gépjárművekre gondolok. Ha megnézik ezt a diát, akkor azt kérem, hogy a jobb oldalt nézzék először, a dízel esetét mutatja ez, a piros felhő mutatja azt, hogy milyennek kellene lennie a határértékeknek a jelenlegi típus jóváhagyási szabályok esetén, esetében, és láthatják, hogy az Euró 3 és az Euró 4 között ez a piros felhő igen zsugorodik igencsak összébb zsugorodik. Ezeknek a kibocsátásoknak a csökkentése egyébként látható lesz a, a gyakorlatban is, a hétköznapi életben is, legalábbis erre számítottunk, de sajnos a mai nap is még azt tapasztaljuk, hogy a valóságos kibocsátások még mindig sokkal nagyobbak, háromszor, négyszer akkorák, mint amelyeknek lenniük kellene. Ez egy olyan probléma, amivel tudunk kezdeni valamit, és a bizottság meg is kezdte a munkát azzal kezdjük, hogy a jóváhagyás, az új gépjárművek jóváhagyásának a tesztelési ciklusát vizsgáljuk felül. És most tartunk ott, hogy év végéig majd jogszabályt tudjunk elfogadni. A célunk az lesz, hogy az euró 6-os határértékeket végre tudjuk hajtani, amelyek idén szeptemberben lépnek életbe, és persze a további határértékeket 2020-ig el tudjuk érni, hiszen ez a fő célunk. De elengedhetetlen az is, hogy ezeket, hogy ezt a szabályozást év végéig életbe léptessük. Tehát ez ennyi 2020-ról és a meglévő szabályokról, de ezeket nyilván a gyakorlatban meg is kell valósítani. De miért probléma a légszennyezés? Hát nyilván mindannyian tudják, hogy komoly egészségügyi kockázatai vannak, érrendszeri és légúti megbetegedéseket okoz, stb. stb. De azért szerettem volna egy kicsit szemszerűsíteni, hogy mekkora ez a probléma. Ugyanis a lebegő részecskék és az ózon korai halálozást okoz, és az Európai Unióban körülbelül 400 ezer halál eset tudható be ennek, 2010-es adatról van szó, és az eutrofizáció pedig, ami szintén fenyeget bizonyos területeket az EU-ban, most már az EU területének 62%-a ilyen fenyegetett terület. A halálesetek tulajdonképpen a baleset alatti halálesetek számának tízszeresét adják, úgyhogy ez igencsak komoly probléma, és valamit tennünk kell ellene. Ha megnézik a 2030-ig a további adatokat, ugye egyelőre a mérési módszereinket alkalmazva az látszik, hogy nincs változás, csökkennek egy kicsit a, a halálesetek, de nem túlságosan jelentősen, a költségeket is kiszámított kiszámítottuk különböző szinteken, persze ugye soha nem lehetünk tökéletesen pontosak, ezek becsült számítások, és milliárd eurókról van szó éve, évente, körülbelül a GDP 3-9 át teszi ki, tehát ez akár. Aztán milyen lehetőségeket választottunk ki, hogy 2020-ra teljesítsük a határértékeket. Az első, hogy az összes meglévő intézkedést teljessége végre kell hajtani, teljesen mindegy, hogy ipari kibocsátásról van szó, tengeri üzemanyagokról, és így tovább. Ezeket mind vég, végre kell hajtani, hogyha 2020-ig a határértékeket el akarjuk érni és nyilvánvaló a legfontosabb, amit már említettem, a személygépjárművek kibocsátásai, ami az Euró 6-os szabályban szerepel, jogszabályban szerepel. Ezen kívül nagyon sok nemzeti szintű, helyi szintű lépésre is szükség van a tagállamokban, és ezeket a lépéseket támogathatja a bizottság, illetve az Európai Unió a pénzügyi programokkal, mindegy, hogy a LIFE, vagy a regionális alap, vagy más alapok arról is gondoskodni kell, hogy például a Közép-Ázsiából, a Kaukázusból, Oroszországból felénk érkező szennyezést is csökkentsük. Tulajdonképpen a határokon átnyúló légszennyezés az egyfajta háttérszennyezés. A Göteborgi jegyzőkönyv él, de segítenünk kell ezeket az országokat abban, hogy csökkentsék a kibocsátásaikat és persze a kutatás és az innováció nem maradhat el. A Horizon 2020 keretein belül gondolunk erre, hogy új megoldásokat próbáljunk találni. Ami a 2020-as célkitűzéseket illeti, tehát a határértékek levegőminőségi határértékek, amik megvannak, hogyha ezeket elérjük, akkor azt gondolhatjuk, hogy hát igen, akkor megoldottuk a problémát, és nem lesz több gond. De ez nem így van sajnos, a következő dián láthatják, hogy miért. Annak ellenére, hogy mondjuk az EU-s határértékeket betartjuk, a levegőminőségi határértékeket, a levegőrészecskék esetében a lakosságnak igen jelentős része még mindig ki, le, ki lesz szolgáltatva a légszennyezésnek. Az NO2, illetve O3 esetében, ozon esetében kevesebb ez, de még így is jelentősek ezek a számok. Nemzetközi fórumokon is felmerül ez, az OECD-ben, a WHO-ban és így tovább. A Karcinogén első kategóriájú karcinogén anyagokról van szó, és ezért a WHO is kiadott útmutatókat. Hogyha megnézzük a WHO útmutatásait, és megnézzük azok alapján, hogy az EU lakosságának mekkora része kitett a levegőrészecskéknek, illetve az ózonszennyezésnek, akkor bizony látjuk, hogy ezek a számadatok 96-98% körül mozognak, tehát a lakosság ekkora része még mindig kiszolgáltatott azokkal a következményekkel együtt, amelyeket már említettem. Azon túl, hogy a 2020-as célokat betartanánk, a, a 2030-as célkitűzésekről is hadd szóljak néhány szót, nem túl egyszerű ez a grafikon, de hadd magyarázzam meg röviden. Mi a kiinduló pont? A 2005-ös év. Láthatják, hogy itt megyünk le, Tehát ez az, az, ez az az útvonal, amit már mutattam az előbb. Ha megnézik a kék vonalat, ez ugye az alap kibocsátás csökkentés, azokkal az intézkedésekkel, amelyeket már végrehajtottak, vagy amelyek még végrehajtásra várnak. Utána jön ez a pirosas-barnás vonal, ez az a szenárió, amikor mondjuk a technikailag maximálisan lehetséges csökkentést alkalmazzuk, tehát minden eszköz, ami rendelkezésünkre áll, be van vetve és működik. Meg kell valahogy azt oldanunk, hogy hogyan tudjuk költséghatékonyan csökkenteni a kibocsátásokat a bázis csökkenés, illetve a piros vonal között. Itt futtattuk le a modelleket, és van egy olyan költséghatékony pont, ami 52%-kal csökkenti az egészségi károkozást. A bizottságon belül, mielőtt előálltunk a javaslattal, nyilván megvitattuk ezt, és úgy döntöttük, hogy a legköltséghatékonyabb ponttól egy kicsit elmozdulunk, mert azt láttuk, hogy bizonyos szektorokon belül, mezőgazdaság, olajfinomítás, stb. jelentősen csökkennek a költségek, anélkül, hogy az előnyöket fel kellene adni. Tehát ezért van a mínusz 52 százalék. Látják ezt a zöld szagatott vonalat is, ez nem jelentéktelen. Ez tulajdonképpen a levegőcsomagok modellezését összekombináltuk az éghajlatváltozásival. A 2030-as éghajlati és energiacsomagot beépítettük ide, mert ennek is pozitív hatása lesz a légszennyezésre, legalábbis a hagyományos formáira ennek. Tehát, ha ez a csomag életbe lép, és erről ugye még meg kell, hogy szülessen a döntés, akkor tulajdonképpen mínusz 65%-ig eljuthatunk, azért ez nem jelentéktelen. Tehát a preferált lehetőségek a következők 2030 esetében. Az első, hogy a politikai politikákkal, amelyeket ugye mutattam, elérjük az 52%-os csökkenést az egészségügyi hatásokra vonatkozóan, az eutrofizációnál 35% és a savasodásnál pedig 85%-os csökkentést érjünk el. Ez azt jelenti, hogy a hat legfontosabb szennyezőanyag kibocsátását 2030-ig, ugye 2020-ig is csökkentjük. csökkentjük. Nem fogok végigmenni az összes adatom, mert nagyon sok adatom van ez, ezek az adatok az európai szintre vonatkoznak, és a jogszabályban megkülönböztetést tettünk tagállamonként. Nyilván van itt rugalmasság, mert ambiciózusak ezek a célkitűzések, legalábbis némelyikük, ezt elmondhattam. Ellensúlyozó mechanizmusok is vannak, például, hogy a tengeri kibocsátásokat lehet csökkenteni a szárazföldiek helyett, és vannak kiigazítási eljárások is, hogyha mondjuk netán új szennyezési forrásokra derül fény. Nos, hát a csomag legfőbb elemeit ismerik, úgyhogy nem fogom ezeket felsorolni újra, hanem rögtön a nemzeti kibocsátás csökkentési elkötelezettségekről szóló felülvizsgált irányelvre térek rá, illetve cselekvés, térek rá, illetve cselekvési tervekre. Ami az új irányelvet illeti, ugye megvan a hat fő szennyező, amelyekkel mindenképpen kezdeni kell valamit, és 2000 eh, 20-ig, ugye mondjuk a, Göteborg, a Göteborgi Egyezményt tudjuk alkalmazni. Ezt 2012 végén fogadták el Göteborgban, Göteborgban, és 2025-től kell gondoskodni arról, hogy betartsuk a további szabályozást, ezért 2025-re egyfajta ellenőrzési pontot állapítottunk meg, annak érdekében, hogy elkerüljük, hogy a tagállamok késlekednek. Előfordul, hogy az a probléma a végrehajtással, hogy a tagállamok egész egyszerűen későn kezdik meg a munkát, és aztán utána nagy gondban tanul, találjuk magunkat. Nos, az előadó folytatja. Másról is szóltam. Tehát a tüzelőberendezésekről is beszéltem, a különböző kategóriákról, 1 megawatt alatt, fölött, stb. A NOx-ról, az SO2-ről és a levegőrészeskékről is mondtuk, hogy 20% kos csökkenés lehet, csökkentés lehet elérni, hogyha megnézzük mondjuk az üzemanyagokhoz kapcsolódó kibocsátást, tehát a motorok, turbinák és egyéb üzemek kibocsátásait, vizsgáljuk a régi és új üzemeket, e, itt azért még van nagy rugalmasság, és majd még a végrehajtásra visszatélek az is fontos, hogy az adminisztrációs terheket alacsonyan tartjuk, nem kell engedélyeket kérni, hanem a regisztráció nagyon fontos, és elnök úr, ez az utolsó dián megígérem, az hasz, haszon, ugye, hogy mi hasznunk van ebből, és a költségek hogyan csökkennek, évente 44-től 140 milliárd euróig tehát ezek lennének a költségcsökkenések, és a közvetlen költségmegtakarítás csak az egészségügyben 3 milliárd euró lenne évente, hiszen a dolgozók produktivitása nő. És a többi is igaz. Aztán a végrehajtási költségek 3,3 milliárd euróról van szó évente, de ezt lehet csökkenteni 1 milliárd euróval amennyiben az éghajlati és energiacsomagot végrehajtják. A GDP növekedésre és a foglalkoztatásra nézve nagyon pozitíva ennek a hatása, tehát a költségek 12-szer, 40-szer alacsonyabbak, mint a haszon, amire szert teszünk. Ezért tehát azt mondjuk, hogy ez egy nagyon jó kiegyensúlyozott csomag. Köszönöm a figyelmeket, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Madame Director. Uh... Köszönöm szépen, igazgató asszony. kérdezem, hogy amikor majd a kérdésekre válaszol, akkor ki, tudja fejteni, ki tudná fejteni bővebben a második irányelv körülményeit. Úgy, úgy látom, hogy az első irányelv elég általános, a második pedig a közepes a közepes tüzelő berendezésekről szól. Az első irányelv bizonyos levegő szennyező anyagok rér Gerek úr az illetékes, tessék Gerek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném, szeretnék arról beszélni, amiről az irányelv is szól. Igazgatóasszony általános jellegű észrevételeket közölt velünk, persze fontosakat, de mégiscsak általánosabbra beszélt, most én konkrétumokra szeretnék rákészülni, rákérdezni. Korábbi dokumentumok összefoglalása ez a mostani irányelv, a 2001-es, egy 2003-as irányelv, a, Göteborgi, 1999-es dokumentum, aztán a tanácsnak és a bizottságnak különböző nyilatkozatait is belegyúrták ebbe az irányelvbe. Ez új irányelv célja, ahogy ezt a bizottság képviselője is elmondta, A cél az, hogy a tagállami kibocsátásokat csökkentsük, az innovációt elősegítsük, illetve növeljük a gazdasági növekedést, és új ökológiai technik, technológiák kifejlesztése is a cél. Valójában több dolgot vonunk tehát össze, ez egyfajta összegyűjtő irányelv. Néhány észrevételem lenne az irányelv tervezettel kapcsolatban. Ebben a javaslatban nincs, nem szerepel az összes részecske. A kis részecskékre gondolok, azon, amelyik 2,5 mikrométernél kisebbek. Vagy azok a részecskék, amelyeket nanométerben mérünk. Ezek nem szerepelnek. A dioxinokról sem szólnak, arról sincs szó, hogy vannak olyan kibocsátások, amelyek szezonálisak, például a fűtés által generált kibocsátásokról sincs szó, hát ez pedig nagyon fontos lenne az önkormányzatoknak, jó lenne, hogy ezt is bele tudnák vonni az irányelbe, ezt nyilván ösztönözni az Európai Unió gazdaságát. Aztán vannak olyan gázok, a, e, például a kén gáz, aminek a, ami nagyon font, ami komoly életeni hatást fejthet ki. Erről sincs szó. Nem értem pontosan ezt az irányelvet. Hogyan fogják kiszámítani a különböző határértékeket? Aztán formális szempontból is kritizálnám az irányelvet több mellékletre utalnak, de ezek más irányelvekben vannak, és magában az irányelv tervezetben is össze-vissza szerepelnek ezek az utalások, kaotikus tehát az anyag. Én úgy vélem, hogy saját mellékleteket kéne kidolgozni, azok sokkal érthetőbb lenne az irányelv, hogyha saját mellékletei lennének. Köszönöm, mondja az elnök. było, było wiele szczegółów w, tej, w tych uwagach. To... Hát, nagyon részletes volt ez a kérdés, nagyon konkrét dolgokra kérdezett rá. Ez remek. Második irányelvünk kérdésében, ugye ez a közepes tüzelésű berendezések kérdése, Fédel úr a jelentéstevőnk, neki szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen! A két irányelv nagyon fontos, a környezetvédelem, az egészségügy, a klíma és a pénz szempontjából is. Hallottuk, hogy a, hogy a szennyező anyagok hatására több mint 400 ezeren veszték életüket. Ez 330 milliárd euró körüli pénz kiesést jelent, nyilván ezt a, valamilyen módon az adófizetőknek kell állni, ezt, ki, ezt meg lehetne előzni. Egy nagyobb csomag része ez, aminek az, a, az, a, az értelme, hogy egészségünk, egészségünkön javítson, illetve környezetvédelmi és gazdasági célkütőzések is motiválják ezt az irányelvet. Egyfajta hiányzó pont volt ez. az Európai Unióban 143 millió ilyen közepes tüzelésű berendezés van, bojlerek, vízmelegítők, stb. stb. Ez állítja elő energiánk nagy részét az EU-ban. A legtöbbeket, a legtöbb berendezést KKV-k üzemeltetnek. Ez azt jelenti, hogy a bürokratikus akadályokat csökkenteni kell, tehát nem szabad leterhelni a bürokráciával a KKV-ket. Fontosnak tartom azt is, hogy mindenkire ugyanazok a ugyanazok a szabályok vonatkozzanak, például a távhűtést nem lehet diszkriminálni. Fontosnak tartom, hogy a klímapolitikához illeszkedjen ez az irányelv, illetve nem szabad hátrányos helyzetbe hozni a zöld vagy környezetbarát megoldásokat. Hogyha ez segít a klímapolitikán, hogyha biztonságosabb energiánk lesz az EU-ban, és pénzt takarít ez meg nekünk, akkor támogatjuk. Elnök, köszönöm. Köszönöm kollégának. Én is. Én most a az árnyékjelentés, árnyékjelentéstevők felé fordulok. A néppárti kolléga következik. Köszönöm. Mondja Virgulen asszony. Megköszönöm elnök úr a szót, köszönöm a bizottság képviselőjének az előadást rendkívül fontos csomagról van szó. A klímaváltozás és az emisszió, a kibocsátás, korlátozás politikájának fontos eleme. A szakpolitikai elképzeléseket most irányelv formájában konkretizáljuk, ugye tudjuk, hogy az eddig irányelveknek milyen hatása volt, Kérdés az is, hogy mennyire megbízhatóak a különböző mérések. Egyébként elég sok más irányel van, amely hasonló témával foglalkozik, az energia, közlekedés, klíma témájában. Ennek az irányelvnek egyébként különösen erőteljes lehet a hatása a mezőgazdaságban. Az ammónia és a metán kibocsátásra gondolok. Kérdezem, hogy felbecsülték-e, hogy ez konkrétan milyen költségekkel jár majd? Hogy lehet azt elérni, hogy a mezőgazdaságban ez ne jelentsen fennakadást? Illetve kérdezem még, hogy mennyire rugalmas ez az irányel, Ugye nyilván eltérő a tag, tagállamokban a helyzet. Elnök, köszönöm a kérdést. egy következő árnyékjelentéstevőnek adom meg a szót. Néppárti kolléga következik Herbert Reul. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, ähm, das klingt... Köszönöm. Hölgyeim és uraim, elnök úr, mindannyiunkat érdekel az, hogy a környezeti a környezetünk minősége jobb legyen. Ugyanakkor a részletekre is oda kell figyelnünk. Gerek úr is beszélt erről, sőt, az előző kollega is. oda kell figyelnünk bizonyos dolgokra, a baseline-ra, az alapértékekre, ami alacsonyabb, és elég gyorsan kell csökkenteni amennyiben így járunk el, az gazdaságilag nem lesz életképes, mondják nekem. Tehát ezt elég óvatosan kell bánni ezzel a, ezzel a kérdéssel, és felmerül a kérdés, hogy miért ezeket az értékeket állapította meg a bizottság, miért nem veszi figyelembe a bizottság a már létező erőműveket, arról beszélünk most jelenleg, hogy a döntések kihatással lehetnek ezekre az erőművekre, és nyilván lehetnek csodálatos ötleteink, csak nem mértük össze ezeket a csodálatos ötleteket a valósággal. Ami a méréseket illeti, a három éves megközelítés valójában a tanács szerint éves, ez most jobb, nem jár ez több költséggel? Miért kellene mindig évente méréseket végezni? Ezt gondolom, hogy egy administratív szempontból elég költséges, kivéve ha valaki el tudja magyarázni nekem, hogy, mi, hogy ennek van valami környezetvédelmi haszna. Gazdaságilag meg tudom érteni a három évente végzett ilyen tevékenységet, de az évente végzettet nem nagyon vannak más példák is, amikor felmerül az, hogy van-e valaminek hozzáadott értéke. Nem mindig látom. Olyan részletekbe bocsátkozunk, amiket nem kell szabályozni. Itt most egy nyilvános regiszterről van-e szó. Kisebb-nagyobb erőművekről. Miért? a bizottsági javaslatban utalnak arra is, hogy mindenfajta technikai jellemzőket, illetve azt, hogy oxidáció zajlik-e vég, megye végbe az erőműbe, és hogy milyen üzemanyagot használ, ezeket mind külön kell tárgyalni. Ugyanakkor az iparra vonatkozóan most is vannak már hatályos irányelvek. Van-e értelme ennek, nem lenne -e ez megkétszerezése az administratív tehernek, és számomra itt felmerül az, hogy a jövő heti meghallgatásokon, amikor majd például meghallgatjuk azt a biztost, aki a jobb jogalkotásért felel, hát erősen arra hajlok, hogy neki ilyen kérdéseket föl kellene tenni. Tehát nekem nagyon komoly aggájaim vannak azzal kapcsolatban, hogy ilyen részletesen kell szabályozni és én azt gondolom, hogy itt korrekciókra van szükség, ne vakítsanak el a, az adatok, illetve a célok. Megadom a szót a szociáldemokraták árnyék előadójának, aki a közepes tüzelőberendezésekkel foglalkozik. Köszönöm. Kumbula Nátri asszony. Eh, valóban itt az egyik legfontosabb célunk a légkör szennyezettségének csökkentése. Ez összefügg az energetikával, összefügg az ipari termeléssel, és ez mind a kettő a mi bizottságunk eh, hatásköre. Az energiaipar csökkentenie kell a kibocsátásokat. Ezt eh, például elérheti azzal, hogy a, az eltűzelt üzemanyagot változtatja meg, például biomasszátra áll át. Eh, ennek sok eh, módja van. Érdemes lenne az üzemanyagnak, a tüzelőanyagnak a szállítását is megvizsgálni, mert a szállítási útvonal hosszának csökkentése is önmagában a kibocsátást csökkenti, tehát regionális alapon kell átgondolnunk ezt eh, a dolgot, és figyelembe kell vennünk eh, a különböző és adott esetben egymást kioltó célokat, eh, amelyek akár inkompatibilisek is lehetnek egymással. Az égetők közepes méretűek kellene, hogy legyenek, Szintén felmerült itt röviden egy másik kérdés, a monitorozás, a folyamatos monitorozás kérdése, amit fontosnak tartunk, noha a kisebb üzemekben ez adott esetben problémákat okozhat. Um, E, ezek az üzemek, illetve az üzemek egy része tartalék üzemanyagokat is e, tart, raktároz, e, amelynek ugye van egy költség tényezője, illetve adott esetben egy egészségügyi tényezője is van, tehát módja a rugalmasságnak. Ugyanakkor amikor az kibocsátásra koncentrálunk, akkor figyeljünk oda a megújuló erőforrásokra is. Rivázi asszony következik, aki zöldek árnyék előadója mindkét jelentés vonatkozásában. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a bizottságnak azt, hogy egy PowerPoint előadással készült, amikor a növekedés felmegy, akkor annak kihatása van az egészségre is. Nyilván, hogyha a légköri szennyezőanyagok mértéke csökken, akkor az jó az egészségnek. 940 milliárdat költünk évente egészségügyre, és 400 ezre halnak meg túl korán a szennyezés miatt. Az irányelv általában a metánt is kellene, hogy lefedje, ami egy globális felmelegedést okozó gáz, a széndiokszidnál is ebben a vonatkozásban veszélyesebb. A régi irányelv a PM10-essel, itt meg a PM200-assal is kellene, hogy fog. Emellett a higanyjal is foglalkoznunk kellene, a, ugyanis endokrin zavarkeltő a higany. Vannak olyan eljárások, amelyek nem felelnek meg a normának, a bizottságnak szerintem jobban oda kellene figyelnie arra, hogy az ipari ágazatok, akik egyébként nagyjából megfelelnek ezeknek a rendeleteknek. A nemzeti hatóságok, illetve az önkormányzatok nem feltétlenül. Nekem egy kérdésem van ezzel az irányelvvel kapcsolatban. Akkor, amikor önök megjelentették a 2030-as célokat, akkor <coughs> miért nem igazodtak az üvegház kibocsátási, üvegházhatású gázok célkitűzéseihez. Ez már egy kérdés, amit felteszek. Ami a másik irányelvet illeti, a közepes tüzelőberendezések vonatkozásában szerintem elég sürgető a helyzet. Franciaországban számos biomassa égető üzem készült a közelmúltban. Ezek gyakorlatilag normák nélkül üzemelnek, tehát ebben a vonatkozásban örülök ennek az irányelvnek mert egy ilyen biomassa égető üzem, amely mondjuk néhány száz tonnát éget biomasszából egy olyan területen, ahol, ami már egyébként szennyezett, akkor ott gyakorlatilag drákói intézkedésekre van szükség. Én azt remélem, hogy ez az irányelv azokat a nagy erőműveket fogják korlátozni, amelyek elnyomják a kisebbeket. grandes Remélem, hogy sikerül majd olyan megoldást találni, amikor, amelyel penalizálni tudjuk ezeket a nagy erőműveket. Ashley Fox a következő. Thank you, President. Köszönöm. Az ECR osztozik a bizottság azon célkitűzésében, hogy a légköri szennyezőanyagokat csökkentsék, ugyanakkor oda kell figyelni a jó célkitűzések hatására is rajlóral teljesen egyetértek abban, amit mondott. Nem sok értelme van egyre szigorúbb határértékeket megszabni az Európai Unióban, ha azzal pusztán annyit érünk el, hogy ugyanazt a terméket az ipar ugyanúgy, sőt akár szennyezőbb módon máshol fogja gyártani, és mi aztán ezeket a termékeket importáljuk mert én attól tartok, hogy a bizottság javaslata ezzel a mellékhatással rendelkezik. És itt most az észak-kelet-angliai alumínium üzemre is gondolok, amely bezárt és áttelepült Kanadába. Ez egy gyakorlati példája annak, hogy nem sikerült korlátozni a kibocsátást, egyszerűen csak áttelepült az ipar, és máshol bocsát ki rugalmasságot kell E, biztosítanunk a tagállamok számára a célok elérésére. E, a bizottságnak tehát támogatjuk a célját, hogy a levegő minősége jobb legyen, ugyanakkor a, hogy hogyan akarjuk ezt elérni, lehetőleg úgy, hogy e, az ipar is megmaradjon, a munkahelyek is megmaradjanak, ez a kihívás, és mi ezt szeretnénk. Köszönöm. Thank you, colleague. Köszönöm, kolléga. Azt hiszem talán most válaszolni kéne a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Megköszönöm a kérdéseket, észrevételeket. Ha megengedik, akkor nem külön válaszolok a kérdésekre, hanem csoportosítom őket. Remélem, így is kielégítőek lesznek válaszaim. Megköszönöm a bátorító észrevételeket. Nos, nagyon hosszú volt az előkészítési folyamat, három-négy éves volt az érintett felekkel való konzultáció. Mindenféle érintett felel konzultáltunk, amit csak el tudnak képzelni. Az iparral, nagy tüzelő berendezések, mezőgazdasági gépek, stb. stb. De folyamatban mindenki részt vett, és mindenki elmondhatta véleményet, mindenki együtt tudott működni, mindenki el tudta mondani, hogy milyen problémái vannak. A második dolog, a lehető legmodernebb, legfejlettebb modellezési technikát használtuk. Már maga a modellezés sem egyszerű, mert sokszor nem felel meg a valóságnak, tehát ennél jobb módszerünk nincsen. Meg kell bízni a modellben. Makrogazdasági hatásokat is vizsgáltunk, megnéztük, hogy ennek a jogszabálynak mi a hatása lenne tehát a makrogazdaságra úgy általánosságban. Ezen túlmenően, ez is előfordult kérdésként, a klíma és energia csomag intézkedéseivel közösen is vizsgáltuk. Említették, hogy ezen túl is egy újabb lépést is lehetne tenni, ezen túl is lehetne menni. Valóban, hogyha ezt, ha ezt megvalósítják, akkor kombinálhatjuk a klímaváltozás és energia irányelvvel vagy csomaggal ezt. És nyilván nem szabad átfedéseket létrehozni, két külön csomagról van szó, vagy két külön irányelvről van szó. Aztán említették azt is, hogy milyen költségei lennének ebből az iparnak, vagy másoknak. Mi a lehető legköltséghatékonyabb opciót választottuk? Hogyha közelebbről megvizsgálják ezt az anyagot, akkor láthatják, hogy az érintett felek, főleg az iparra és a, a, a szállítási cégekre gondolok, a gépkocsikra, már a jelenlegi jogszabályrendszerben is bizony nagyot léptek. Ezért nem javasolunk új jogszabályt 2020-ig, de vannak olyan ágazatok, ahol az, a kibocsátás csökkentésére vonatkozó intézkedések nem túlságosan fejlettek. Itt van például a mezőgazdaság, 90, a 90-es évektől kezdve mostanáig sokat nem tett a mezőgazdaság, ezért kérdés az, hogy hogyan lehet ezt megoldani, úgy, hogy a lehető legalacsonyabb legyenek a költségek, hát ez a mezőgazdaság. De vannak olyan ágazatok is, ahol arányosan nagyobb a teherviselés most, ott megpróbáltuk úgy kompenzálni ezt, hogy ott a ott kisebbek, a, nem olyan magasak a célkitűzések, és így valószínűleg kisebb költséggel is jár majd ezeket a célokat elérni. Ez a mezőgazdaságra igaz, és az ipar bizonyos ágazataira. Az ipartól egyébként nem kaptunk negatív visszajelzéseket, bár önök itt erről számoltak be. Talán azért, mert mi behatóan egyeztettünk velük. Nézzük a konkrét kérdéseket. Azt hiszem, a közepes tüzelőberendezések említette, hogy a PM-ekre nem vonatkozik ez, de, de a NOx, a SOx is szerepel itt, más gázokra nem, más gázokat nem vettünk be, mert a WHO-val konzultáltunk, és ez alapján a többi gáznak nem lenne igazi egészségügyi hatása, tehát nem akartunk plusz terheket létrehozni. Költséghatékony volt a kibocsátás csökkentés költségre vonatkozó kalkulá- vagy költségre vonatkozó kalkuláció is. Ugyanígy tettünk, el, tettünk az időzítés kés- kérdésével. Egyébként ezzel kapcsolatban a középső közepes tüzelő berendezéseknél semmit nem kell áthelyezni máshova, ezek úgyis kis berendezések. Az 1-5 megawattos berendezéseknek csak 2030-tól kell ezt az irányelvet alkalmazni. Csak az új berendezéseknek kell egészen gyorsan, vagy relatíve gyorsan öm, alkalmazni ezt az irányelvet, amint az hatályba lép, de ez nem nehézség, mert ezek új berendezések, tehát az átmeneti, időszak, átmenet időszak elég hosszú a már meglévő berendezésekre, és nyilván a kisebb, a közepes és a nagyobb tüzelőberendezéseknél eltérnek a különböző paraméterek, a boilerek esetében, a motorok esetében mindent külön vizsgálunk, tehát az összes paramétert külön lehet vizsgálni. Biomassa, ez elismerem, hogy komoly gond volt, és éppen ezért működtünk egy tímben a klímaváltozás és energia kérdése foglalkozó kollégákkal, Attól félünk, hogyha attól félünk, hogyha nyakló nélkül hajtjuk végre ezeket az elképzeléseket, akkor a PM-ekkel lesz mondani ezekkel a részecskékkel, tehát nem szeretnénk egy új problémát létrehozni, ezért kell együttműködni másokkal. Higany. Erről van egy minimum egyezmény már, tehát ezt nem kell újonnan tárgyalni. Rugalmasság. van itt egy másik vonatkozó irányelv, van nek. Sokszor egyébként nagyon komoly kubocsátások származnak a tengeri a tengeri szállításból, és sok esetben ezt konvertálhatják, ezt a, ezt a szennyezést. A metánnal kapcsolatban két dolog, lehet közös végrehajtás, tehát hogyha úgy gondolja két-három tagállam, hogy egyszerűbb egy tagállam ezt végrehajtani, akkor elképzelhető, hogy a legolcsóbban végrehajtható helyen valósítják ezt meg valójában egyáltalán nem drága dologról van szó, sőt, a nulla költséggel rendelkező opciók megvalósítása előnyökhöz is vezet, és nincsenek költségek. Volt, volt, kaptam egy kérdést a bürokratikus terhekről is, hogy ezt, ezt ugye minden évben felmérjük, tíz év kell az adatokat megőrizni. Ez nagyon azért fontos, mert ha, nem így, ha nem így járunk el, akkor nem tudunk megfelelően értékelni. Tehát, hogyha nincs, ha nem követjük nyomon pontosan, hogy a, a kibocsátási szintek hogyan alakultak, akkor nem tudjuk felmérni azt, hogy mit értünk el, milyen eredményt értünk el, az mennyiben felel meg a célkitűzéseknek. Jelenleg is ezt tapasztaljuk, ez a gondunk, és ezt nyilván megszenvedi maga az elemzés is. Tehát ha nincs meg az, a, nincs meg az adat, akkor nem tudunk elemezni. Ez egy valóban adminisztratív költséget jelent, de nem egy nagy költséget, és megéri ezeket az adatokat összegyűjteni és tárolni. Az MCP-vel kapcsolatban egy rendszert hoztunk, hoztunk létre, de úgy gondoltuk, hogy a regisztrációra nincs szükség, a költségeket próbálunk tehát minden fronton csökkenteni. Itt 120 millióról 9 millióra sikerült az emberi költségeket de csökkenteni, hát ez hatalmas előrelépés, és mindig fölmérjük, hogy mi éri meg a legjobb. Azt hiszem, hogy ezzel a válaszom végére értem. Elnök, köszönöm szépen, igazgatóasszony. Megköszönöm ezeket a válaszokat. Kérdezem a két jelentéstevőt, hogy kívánják-e lezárni a vitát. Először is Adam Gerek, felé fordulok. Az első javaslatnak ő a jelentéstevője tehát a levegő szennyező anyagok kibocsátásának olyan a jelentéstevője. Igen, köszönöm szépen, elnök úr! Úgy vélem, hogy a bizottsági javaslatokban nagyon keveset olvashatunk arról, hogy valójában milyen célja van ennek az irányelvnek. Lehet, hogy ez az irányelv a legfontosabb az összes kibocsátás csökkentő irányelv közül, fontosabb, mint a széndiokszid csökkentésről szóló irányelv. Azt hiszem, hogy nem hangsúlyozzuk ki azt, hogy mit kell a klímaváltozásért megtennünk, pedig ez rendkívül fontos. Kiemelnék valamit, vannak rendkívül veszélyes részecskék is, ezek nanometrikus részecskék, nagyon apró részecskék, ugyanakkor rendkívül veszélyesek is. Ez egy komoly kihívás, meg kell ezt oldani. Úgy gondolom, hogy a klímaváltozásban is nagyon fontos szerepet játszanak ezek a részecskék. Hiányolom az irányelvből ezeket Szerintem itt lenne a helyük. Jelenleg nem lehet ezen illetve azt hallottuk, hogy nem lehet felmérni pontosan ezeknek a részecskéknek a mennyiségét, a mértékét, de szerintem ezt meg lehet tenni. Föl kéne térképezni ezzel kapcsolatban az legújabb módszereket. ehhez kap, e, erre alkalmas berendezésekre van szükség. Aztán igazgató asszony említette a dízel kérdését. Mit tehet azért, hogy a, mit tett azért a bizottság, hogy a nitrogén oxidok kibocsátása e, csökkentse, ugye ez az ózonban észlelhető, és nagyon káros dolgokról van szó. Hát a bizottságnak nincs túl sok befolyás arra, hogy hány gépkocsit, gépjárművet értékesítenek. Jó lenne, hogyha inkább a gyártókkal egyeztetnénk. Köszönöm, mondja az elnök. tevünk következik. A második pont esetében tehát a közepes tüzelőberendezések esetében. Igen. A frak, több frakció, többi frakcióbeli kolléga úgy véli, hogyha hatályba lép az irányelv, akkor mindenki megérzi ezt. Nos, nyilván számos problémát még ki kell küszöbölni. Hihetetlen mértékű energia létrehozásáról van szó, úgyhogy nagyon fontos téma ez, de talán oda kéne figyelni a tudomány véleményére is, hogy az egészségügyi hatás ennek milyen, illetve milyen költséget jelent ez a társadalomra nézve. Amikor a költségekről és hasznokról beszélünk, meg kell nézni azt, hogy a, az emberek megbetegednek, hogy az egészségügy állja a költségeket, hogy mit jelent a munkából való kiesés. Várom tehát az eredményeket, és úgy látom, hogy kiválóan fogunk majd tudni együttműködni a bizottsággal is, és a többi frakcióbeli kollégák, kollégával is. Elnök, köszönöm, Féderle úr. Meg hát igazgató asszony, hát végeztünk. A DG Environment az illetékes mindkét dossziéban. Gondolom még találkozunk ez ügyben. Köszönöm szépen, köszönöm kollégák! Kedves kollégek, ezzel lezártuk az ülést, de azért felteszem a kérdést, hogy egyéb kérdésekben van-e valakinek mondandója. Nem, köszönöm. Akkor hétfőn találkozunk, ez egy meghallgatás lesz. Oh, invite you. Thank you.